Rövid bejelentésem van. Nagyon-nagyon rövid bejelentés. Most átváltok anyanyelvemre. Az elnökök értekezlete egyhangulag elfogadta döntését a Szaharov díjról ebben az évben, és ez a legfontosabb döntés, legfontosabb kitüntetés. Az arab tavasz öt képviselőjének ítéltük ezt oda, de most szeretném felolvasni a nevüket önöknek. Stunezi. Asma Mahfouz z Egiptu. Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi z Libii. Razan Zeytoune i Ali Farzad z Syrii. Koleżanki i koledzy, to... Tisztelt kollégák! Így fejezzük ki támogatásunkat amellett, ami a legközelebbi szomszédságunkban zajlik, és ezzel kifejezzük az alapértékekért folytatott harcunkat, erre alapoztuk az EU-t, kifejezzük szolidaritásunkat az alapvilággal, és kifejezzük azt is, hogy csodáljuk és elismerjük azokat, akik a közvetlen szomszédságunkban azon azért harcolnak, hogy megváltozzanak a viszonyok.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 figyelmét arra, hogy Olaszországban, Liguriában, Toszkánában milyen nagy árodások vannak, hét áldozat van már, és hatan eltűntek, több százan elveszítették a lakóhelyüket. Szeretném, hogyha az Európai Parlament megnyilatkozna a jogköre mértékében, hogyan lehetne ezeket a térségeket megsegíteni a katasztrófa következtében. Köszönöm, amit mondott. Most pedig a szavazások következnek. Első pont, Ajtóva asszony jelentése, az ombudsman 2010. évi jelentése mellette ellene tartózkodás.